akkor ennek az lehet a hatása, hogy mindannyiunkra kiterjed a hatája, tehát le kell szűkíteni, azt ugyanakkor a túl szűk a definíció, akkor pedig a szellemi tulajdon jogok birtokosai sérülhetnek. Tehát ez a definíciós kérdés már foglalkoztatott minket, több dokumentumot írtunk erről, és erről érdemes lenne közösen beszélnünk. A sok felvetett téma közül még egyet emelnék ki, minden ö, dosszi, amelyel majd foglalkozik, valahogy érinti ezt a kérdést, és a mi témáink is mind érintik ezt a kérdést, és ez nem más, mint annak a szükségessége, hogy tovább fókuszáljuk, pontosítsuk a hatás tanulmányok célterületeit mert jelenlegi formájukban a hatástanulmányok túl általánosak az Európai Unióban, és ön tudja, hogy a néppárt régóta támogatná annak azt a gondolatot, hogy független szervezet, tehát bízza meg a bizottság a hatástanulmányok elvégzésével. Ezáltal talán növekedhetne a jogszabályok végrehajtási mutatója is. Tud-e erre vonatkozóan nekünk néhány időpontot felvázolni, hogy mikorra várható egy ilyen jellegű szabályozás? Köszönöm. Wixler kolléganőnek adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr, üdvözlöm Önt a jogi bizottságban. Remélem, hogy gyakran találkozunk majd még a közeljövőben, hiszen nagyon-nagyon sok közös témánk van önnel, az ön portfóliójába nagyon sok minden tartozik, ami minket foglalkoztat. Ami a szerzőjogok munkacsoportjának vezetőjeként ugye feladatom volt, én számos céggel, szerzővel, szerzőjogvédő szervezettel tárgyaltam a tavalyi év során, és sokuk véleményét mondom most. Az EU-ban idén úgy néz ki, hogy még nem lehet megoldani mind a 27 tagállam valamennyi polgára számára a hozzáférést a digitális tartalmakhoz. Ugyanakkor a többség azt szeretné, hogy fizessen mindenki a tartalmakért, és hajlandóság is van a fizetés iránt, csak kiderül aztán, hogy amikor országonként tárgyalunk, akkor minden tagállamban más jogi akadályok merülnek föl. Ha minden jogi eljárásban kifizetik az összes jogászt a szerzőjogok tulajdonosai, akkor egyszerűen nincs több pénzük, elfolyik az, amit kapnak a szerzőjogokból. Tehát valahogy még túl bonyolult a rendszer, csökkenteni kéne a tranzakciós költségeket, egyszerűsíteni kéne a jogbehajtás intézményét, mert eh, ha nincs egységes európai egyszerű szabály, akkor a kalózkodásnak nem tudunk véget vetni és emiatt is európai munkahelyek eh, szűnhetnek meg a szolgáltató ágazatban. Ezért érdekelne, hogy biztos úrnak milyen tervei vannak, milyen intézkedéseket tervez annak érdekében, hogy megteremtse a belső piacot a digitális tartalmak területén is 2010-ben, pedig még messze vagyunk ugyebár a céltól. Köszönöm szépen, Lichtenberger kollega a következő. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm én is a bevezetőjét. Nagyon jól tagolt, pontos volt, és remélem, hogy... Ó, nem kap fordítást? De mégis. Hogy legyen? Akkor még egyszer elmondom, hogy szívből köszönöm önnek, biztos úr, hogy bevezetőjét elmondta. Úgy gondolom, hogy voltak olyan területek, amiket azonban ki kellene elégetőn, e, egészítenünk. Amikor e kérdésről EU állampolgárokkal tárgyaltunk, akkor a márkavédelemmel kapcsolatban, amit ön is ér, érintett, az európai állampolgároknak az észlelése módosul, és az az érzésem, hogy egy kicsit olyan ez az egész, mint akkori, mint hajdanán a Barbie babákkal történt. Az embereknek ugye azt mondjuk, hogy vásároljanak és támogassák a márkákat. Erre ők hajlandók is, csak a márkáknak akkor a felelősségüknek eleget kell tenni, és a, azt a minőséget, amelyet hozzájuk kapcsolnak, valóban garantálni kell. Mert ha ugyanazt a minőséget, amelyet egy márkaüzlet, márkagyártó, márkás terméke megtalálható a fekete piacon, is akkor igazából mi, mivel tudjuk rávenni a márkás termékek vásárlására az embereket. Ezért azt mondom, hogy meg kell, rá kellene venni a márkagyárzókat arra, hogy őrizzék meg a hitelességüket. Ennek része azonban az áruk ellenőrzése, mielőtt még kikerülnek a, a piacra. A, mivel a kínai delegációnak is tagja vagyok, megállapítatom azt, hogy itt hatalmas mennyiségekről van szó, a visszaimportált áruk hatalmas mennyiségben jönnek, és ezeket eh, ellenőrizni kell. Szeretném, hogyha ezt eh, feljegyezné. A márka az ugye nem önmagáért van, hanem információs tartalma értéke is van, és ha ezt az információs tartalmat a fogyasztók nem érzik, akkor jogilag azt tehetünk, amit akarunk, semmi eredményre nem jutunk a márkavédelemben. Szeretném, hogyha ezt a szempontot is kiemelné, erre figyelne. Az az érzésem ugyanis, és az elmúlt években valóban változás van etéren, tehát azt veszem észre, hogy a fogyasztók bizalma ezen a területen, mint hogyha meginogna. Ha ez igaz, akkor úgy gondolom, hogy ez sokkal nagyobb kár lesz az európai gazdaságnak, mint a márkavédelem és annak érvényesítése némileg irritált megállapításában, hogy nem akar különbséget tenni a különböző eh, szellemi tulajdonjogok között. Úgy gondolom, hogy ezt át kellene gondolni. Először is különböző a törvényi környe, a jogi környezet és a márkajog és a szellemi tulajdonjog, a szabadalmi jog és a copyright között. Úgy gondolom, hogy a különböző dolgok között csak így fogunk, különbséget kell tenni, csak így lehetünk -e sikeresek. Tehát én úgy gondolom, hogy be kellene foltozni a hiányosságokat a szellemi tulajdon terén, és nem szabad szem előtt éveszteni azokat az elemeket, amelyekre a jö, amelyek a jövőben megkönnyítenék a törvényalkotói munkát. Azon kívül van egy kérdésem is, amire választ várok. Tudjuk, hogy a büntetőjogi beavatkozások pont etéren olyan terület, amelyet a tagállamok mm, nagyon hevesen elleneznek. Mi a helyzet? Van-e valamilyen újabb fejlemény, amiről be tud számolni? Tudjuk, hogy a tagállamok nagyon eltérően, de kifogásokkal is élnek. Szeretném hallani a szándékait e- erre vonatkozóan. És az utolsó dolog pedig, mint mondtam, tehát amellett vagyok, hogy szigorúan tegyünk különbséget a különböző szellemi tulajdonfajták között. Az utolsó eh, kérdés pedig a kreatív gazdaság és az új foglalkoztatási lehetőségek teremtése. Figyelembe kell ennek kapcsán venni azt is, hogy az úgynevezett kreatív ágazatban a nem szokásos foglalkoztatás a legelterjedtebb. És itt nem csak a, munkahelyekről van szó, de ha arról van szó, akkor igenis fontos, hogy ezek a munkahelyek megélhetősi alapot adjanak. Ha csak úgy beszélünk a munkahelyekről, az még semmit nem hoz. Köszönöm szépen. Engström kollega a következő. Thank you. Um, first of all, I was uh, very encouraged to, to hear you reiterate. Köszönöm szépen Örülök annak, hogy a biztos, az, biztos úr is szeretne téren lényegesen elépre lépni, valóban fontos kulturális szempontból is, és a vállalkozások üzleti szempontból is fontosak a szerzői jogok. A közös kulturális örök, örökséget a 21. században is rendelkezésre kell tudni bocsájtani. Jó lenne a kultúrának is ez, és remélhetőleg az embereknek is, akik ebből akarnak élni. Az a benyomásom az ön által elmondottakból, hogy egy olyan megoldást eh, kíván javasolni, amely a kollektív irányításra épül. Óvatosságra intenénk, mert ez óriási ellenállást eh, idéz majd elő, például az internet eh, kapcsán is. Hogyha a gazdátlan művekre jogot adunk ki, akkor legális joggal vagy legálisan fognak az emberek ezekbe beavatkozni. Valóban igaz az, hogy a kollektív engedélyezés megoldaná a legtöbb könyvtár költség problémáit, de óriási konfliktust okozna az állampolgárok gyakorlatában és életében. Nem tudom, hogy látja-e ön is, hogy problémák problémákat okoznak. Gondolta arra, hogy egyfajta kötelező mentességeket is bevezessen például a tíz évnél idősebb művekre? a jog tulajdonosainak például lehetőséget lehetne tenni, hogy jogaikat gyakorolják. Vannak olyan rendszerek, amelyek már ezzel élnek. Megfontolta ezt a lehetőséget, és ez a kérdésem. Köszönöm szépen, Berlingver kollég. Grazie, Presidente. Ah, vorrei particolarmente ringraziare il commissario. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretnék szívből köszönetet mondani a biztosnak a bevezetőért. Úgy gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy ez az egész politikailag nagyon érdekes, és nem nehéz ilyenkor valami helyeset tenni. Egyensúlyt kell találni a különböző álláspontok között, amelyek részben még csak a közelmúltban tisztázódtak. És hogyha ezt az egyensúlyt nem sikerül megtalálni, akkor valóban nehéz a megoldásig eljutni. Csak azt kívánhatom önnek, hogy önnek kelljen utolsóként a szabadalmi joggal foglalkoznia. A javasolt út valóban helyes. A szabadalmaknál meg kell, hogy állapítsuk, hogy az európai gazdaságnak fontos, hogy növekedjen. Ne ütközön olyan problémákba, amelyek a túl szigorú nemzeti fragmentálódásból adódik e területen. Ez a belső piac szempontjából is fontos lenne. Ez a kérdés már nagyon régóta van napirenden, és most természetesen meg kell próbáljuk azt is, hogy kézbe fogjuk az egészet. Nem pusztán rajtunk múlik mindez, hanem a bizottságtól, de hát a tanácstól is. Remélem, hogy megfelelő eredményre tudunk azonban jutni. Ha megengedi, a szerzői jogokkal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot mondani. A szellemi tulajdon keretében. Valóban biztos, hogy ez a kérdés, és mint korábban oly sokszor már nagy felbojdulást fog kelteni. Arról van ugye szó, hogy nagyon fontos az átláthatóság az általános értékes, értékelések között. Két különböző szükséglet, igény között kell egyensúlyt találnunk. Egyrészt ez a szinte szent jog, a kreativitás szinte szent joga, és a között, aki ezen a területen dolgozik, valóban kreatív művészi teljesítményt ad. De vannak a fogyasztói kultúrának is jelei, és ennek keretében nagyon sokféle jog merül fel, már alap, alapvető jogoknak is nevezzük. Az európai műsorszórók szövetsége például az erős jogokról és egyszerű hozzáférésről beszél. Ezt viszont nem könnyű megvalósítani. De ha nem próbáljuk meg, ha nem próbáljuk meg az egyensúlyt megtalálni a két pont között, akkor semmi eredményt nem fogunk tudni elérni. Ugye ez a régi büntetőjogi rendelkezés vagy büntetőjogi szellemű törvényalkotás tulajdonképpen arra irányul, hogy jogi eszközökkel oldjuk meg ezt a problémát. Ez azonban nem sikerült még, ez nem bizonyult egy eredményesnek, mert egyszerűen a szellemi tulajdonjog ilyen kérdésekre megoldására ilyen eszközökkel nem alkalmazható. Nos, úgy gondolom, hogy Fontos, hogy eh, kellő jogi és technológiai fantáziával közelítsük meg ezt a kérdést, mert mindenféle eh, elképzelés eh, megvalósulhat. A, az a végrehajtási eszközök, amelyeket alkalmazhatunk, azoknak a terén sok mindent lehet kellene csinálni. Társasági jogról is szó van ennek a kérdéskörnek a kapcsán, ami többé-kevésbé még azonban nagyon vékony jégnek tűnik. Nem tudunk egy területre, hanem különböző nemzeti felfogásokra is figyelnünk kell. Azt kérem öntől, hogy egy kicsit frissítse fel, hozza újra szóba ezt a kérdést, mert valóban fontosak. A másik a a vezetők szerepe, a nők szerepe, a szociális vállalkozás, szövetkezetek. Olyan, nagyon sok kérdéssel kell tehát foglalkoznunk. A parlamenti ciklus első hónapjaiban nem sikerült ezekre kitérni. Köszönöm szépen, Gáló asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, először is hadd köszöntsem a szakbizottságunkban. Nagy öröm számunkra önnel találkozni és hallani önt a szakbizottságban, szólni olyan témákról, amelyek ennyire fontosak számunkra. Személy szerint a szellemi tulajdonjogra gondolok. gondolok nem csak azt szeretném, hogy mennyire örülök neki, hanem örülök annak is, hogy milyen óvatosan közelít az önök bizottsága ehhez a kérdéshez. Mint ahogy jelezte, ez a téma jelentős viták előtt áll, ha máskor nem, akkor holnap, mivel holnap 122 módosítót kell megvitatni, amelyek az én sajátkezményesi jelentésem nyomán születtek. A módosítók láttán kis elcsodálkoztam, ugyanis úgy értettem, hogy a valóságot tagadják, mintha nem lenne online kalózkodás. És miután meghallgattam a kollégáimat, örülök, hogy hallom, hogy beszélnek róla, elismerik, és megoldást kérnek önök öntől azt is hangsúlyozzák, mennyire sürgős a fellépés itt. Köszönöm szépen azt a tényt, hogy rámutatott a szociális dimenzióra az online kalózkodás kapcsán. Ezt a ö, tanulmányt eljutottam ö, minden kollégának. Ö, a 186.400 munkahely megemiatt 2015-re egy millió munkahelyet veszélyeztet ez a kalóz tevékenység. A jelenlegi válságban ettől nem tekinthetünk el. Köszönöm szépen, hogy említettem. Biztos vagyok benne, hogy minden kollégám szívén viseli, hogy a gazdasági helyzeten javítson elképzelhetetlen több gazdasági ágazat elleni támadást úgy nézni, hogy nem reagálunk. Biztos vagyok benne, hogy kompromisszumot találunk, hiszen elég nem tagadni a valóságot. Ha azt mondanák, hogy nem létezik az online kalózkodás, akkor más lenne a helyzet, de hát szerencsére nem itt tartunk. Köszönöm szépen a prezentációját. Dankeschön, Madame Köszönöm szépen, Kastnex asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, a jelenlétét és hozzászólását. Szólt a legfőbb pontokról, amelyek a bizottságot foglalkoztatják a következő hetekben. Én is szeretnék kitérni a fő pontra, a számomra a szellemi jog és az internetes környezet. Azt hiszem, mindannyian tudatában vagyunk, hogy az internet új környezetet jelent, és a bűnözés új formáját teszi lehetővé, több új formáját ami a szellemi tulajdonjogot illeti. Ez egyik nagy ö, piaca hamisításnak. Elkerülhetetlen, hogy a hamisítás elleni ö, harcot adaptáljuk a modern életeme realitásához, a hamisítványok megjelenéséhez Szeretném azt is aláhúzni, hogy az internet újfajta bűnözés területét jelenten, jelenti. Spemek jelennek meg, áll szájtak, áll honlapok, ahol szintén hamisítás van, pénzügyi, banki honlapok hamisítása, hivatalos honlapok hamisítása, így próbálják a felhasználókat meglopni. Érdemes ezen elidőzni, és megkeresni a módját, hogy megvédjük a felhasználókat. Megvédjük a bűnözés eme új formájától. Ezen kívül van még egy kérdés, a művek elleni kalózkodás. Kulturális termékek ellopása. Itt nagyon szigorúnak kell lenni, amikor elemezzük ezt a fajta bűnözési formát, ha bűnözésről beszélhetünk, és hogy megvizsgáljuk, hogy gazdaságilag, társadalmilag ennek milyen kihatásai vannak. Vannak ö, olyan tanulmányok, melyek azt mutatják, hogy jelentős a munkahely veszteség. Ha egy millióról beszélünk, akkor ö, nyilván ez rendkívül magas szám. A kérdés elég fontos ahhoz, hogy ne ragadjunk le egyetlen tanulmánynál, hanem mégiscsak el ismereteinket. A kultúra gazdaságot globálisan kell tekinteni. A kérdésem a következő. A ö, kulturális ágazat egy része most nehéz helyzetben van ez a nehézség, ezt a nehézséget nem kompenzálja-e olyan fejlemény, amely a kulturális gazdaság más részén tapasztalható. Esetleg globális megközelítés szükséges, és a lemezipart együtt szemlélni a ö, szerzők jogosultak ö, díjazásával, mégpedig új terjesztési formák az új technológia ismeretében. Nem ö, szeretnék ismert ö, példát mondani a vinillemez ipar megváltozását, sem arról beszélni, hogy a másoló szerzetesek eltűntek, mert jött a nyomda. Csak arra emlékeztetnék, hogy a technológiai fejlődés mindig alapjaiban megrázza a korábbi gazdaság alapjait. Most is ilyen változásnak vagyunk tanúi ezért szembe kell néznünk, ezt követnünk kell, és nem szabad fellépni a technikai változás ellen, hogyha az elkerülhetetlen. Nagyon oda kell figyelnünk a következményekre, oda kell figyelnünk a szavakra. Van egy irányelv, amely a szerzői tulajdonjogról tulajdonjogról szól, amely a tanácsban megállt, és az egyik főigazgatóság vizsgálja, ahol a hamisítást ö, bűnügyi szankciókkal tiltják. Azt hiszem, ö, hogy a kereskedelmi mérték kifejezés pontosabban kell meghatározni hiszen a kereskedelmi kihatása egy letöltésnek csekély, hogyha nem az a cél, hogy kereskedelmet csináljanak belőle. Nem lehet lemérni a veszteséget, hiszen itt teljesen fiktív az elmaradt nyerességet. Azt hiszem, hogy konszenzust keresünk ebben igen fontos kérdésben. De azt hiszem, követni kell a technológiai és kulturális váltást, nem szabad megpróbálni leállítani. Köszönöm. Köszönöm. Sírhuber asszony következik. Sírhuber úr elnézést. Kigo wystąpienia a bevezetőt meghallgatva biztos úr az intellektuális szellemi tulajdonjogok kérdését külön kiemelte. És ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés merült föl már a kollégáimban is. Én azonban most egy másik témára kérdeznék rá van egy olyan terület, ahol már megoldások, a megoldások fázisában vagyunk, tehát léteznek jogszabályok, csak a végrehajtásuk, alkalmazásuk akadozik. A következőt szeretném kérdezni. Tervezi-e az Európai Bizottság azt, hogy szigorúban monitorozza a szolgáltatási irányel végrehajtását a tagállamokban? Mert monitorozás ellenőrzés nélkül ennek az irányelvnek sem lesz hatása. Az amerikai vagy az ázsiai gazdaságokban ezt komolyabban veszik, úgy érzem. Szeretném továbbá hallani a véleményét arra vonatkozóan, hogy amikor egyesek az energiapiac további liberalizálását követelik, ön erre mit válaszolna? Ugyanis e liberalizáció zászlóvivői szerint ez jó lenne a fogyasztóknak. Másokban kételyek merülnek föl. Ön nagyon tapasztalt politikus európai ügyekben különösen. És ezért engedje meg, hogy megkérdezzem öntől azt, hogy terveze konkrét további lépéseket az Európai Bizottságon belül annak érdekében, hogy az európai szolgáltatási piac minősége javuljon az amerikai vagy az ázsiai szolgáltatási piacokkal összehasonlításban. Köszönjük. Még egy kérdésnek adok helyet, utána a biztos urat fogjuk meghallgatni. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy meglátogatott minket. Konkrét kérdésem van a szabadalmi joggal kapcsolatban. Jogi bizottságunk Madridban járt, és a spanyol igazságügyi miniszter kérdésünkre azt válaszolta, hogy elképzelhetőnek tartja azt, hogy Spanyolország nélkül, spanyol nyelv nélkül, akár csak angol nyelven valósuljon meg a szabadalmi jog alkalmazása. Ezzel a bizottság egyetért? Egyetért azzal, hogy egynyelvű legyen a szabadalom szabályozás, mivel ugye a szabadalmak többségét eleve úgyis angol nyelven adják be, és mi az időterv a bizottságnál a szabadalmi jogra vonatkozóan? Most még akkor Jöringer asszonynak is megadom a szót utolsó utániként. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm a biztosnak, hogy meglátogatott minket, és az elhangzott információkat is köszönöm. Egyes kérdéseket már a kollégák megfogalmaztak, ezekre nem térek ki újra engem a megfigyelő központ működése érdekel, amely az európai belső piacot figyeli ugyebár meg, és a kalózkodás ellen kíván föllépni, illetve a termékek hamisítása ellen. Hogy működik ennek a megfigyelő központnak a monitoring tevékenysége? Kinek jelent ez, és mit az egyáltalán a megfigyelő központ? Amíg ugyebár nem rendelkezünk a kalózkodás tisztázott definíciójával, addig és azóta, amióta ez lebeg, mit csinál a megfigyelő központ? Köszönöm szépen, most megadom akkor a biztos úrnak. Az... Illetve, hát megadom a lehetőséget a választadás. Először is nagyon értékelem a feltett kérdések minőségét és mennyiségét, és ezért ö, még inkább készen leszek a közös munkára. Az európai jogot közösen kell felépítenünk, és ez a jog közös igazgatás tárgya a bizottság között, amely javasolja miután a parlamentet, tanácsot meghallgatta, de azért is, mert sok parlamenti képviselő, mint például akik kérdeztek, régóta követik ezeket a kérdéseket, az Európai Bizottsági, a kezdeményezés joga, de hát nem az egyetemes tudás letéteményese, ezért oda kell figyeljen mások véleményére. Ezért a dialógus igen fontos. Nem csak azért mondom, mert én is a parlamentből indultam el, mindig is őszinte leszek, tisztelt képviselő, asszonyok és urak, amikor meghallgatom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Nagyon korlátozott az időm, ezért csak címszavakban fogok válaszolni, és szükség esetén írásban kiegészítem válaszaimat egyeseknek. Kastex asszony, a végén kezdem. Általános politikai kérdéseket vetett fel. Talán így kell kezdeni. Ahhoz, hogy jól járjon kell, jól kell érteni a helyzetet. Egyet értek önnel, az internet új bűnözési formákat tesz lehetővé. Ez nem csak a kulturális diversitásra hat ki, hanem sok a művészi alkotásra, hanem másra is a bűnözés a gyerekekhez is elér így. Ezért nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, sőt könyörteleneknek egyes esetekben, a bűnözéssel szemben. Ami a művek elleni kalózkodást illeti több tanulmány szükséges, Ön azt mondta, hogy esetleg a veszteségeket az egyik területen, a nyereségek a másik területen kompenzálják. A munkatársaimmal elemezni fogom ezeket az új bűnözési formákat, például a banki honlapokkal kapcsolatos kalózkodást. Tanulmányozni fogom ezt a kérdést, és akkor többet fogok tudni a megfigyelő központ segítségével, amelyről az előbb beszéltünk. A megfigyelő központ, Lichtenberger asszony beszélt róla, Geringer asszony is. Ez kell segítse a mi megismerésünket. Meg kell tudjuk, hogy ki mit csinál megbízható számok kellenek, a jelenség pontos elemzése, illetve információs, oktatási kampány kezdete kell legyen. Inkább írásban válaszolnék pontosabban a munkamódszert, a kontaktusok gyakoriságát nem ismerem. Ez a megfigyelő központ nem régóta működik, de írásban válaszolni fogok, egy szükség esetén javaslatot fogok tenni a megfigyelő központ munkának javítására. Kezdtek szasszonynak válaszolni a továbbiakban is egy általános megjegyzés erejéig. Eltökélt szándékom, hogy a az összes gazdasági életi szereplő és művésznek a diverzitását tiszteletben tartsam. De ne legyünk naívak. Sok pénz van ebben az ágazatban. Nem csak erről van szó, más dimenzió is van, biztosan egyetért velem. A kulturális gazdaság nem lehet csak gazdasági ágazat azt hiszem, hogy ez a terület együtt kell éljen korával, a digitális gazdaság korával, de önálló kell legyen. Ez egy régi meggyőződésem. Nem lehet szó arról, hogy ágáljunk a technikai fejlődés ellen. Nem, szó sincs erről. Meg kell érteni ezt a technikai váltást, ezt néha szabályozni kell, keretek közé szorítani, de hát a modern időkben kell élnünk. Nos, én így látom ahhoz, hogy jól tudjuk szabályozni ezt, okosan, nem csak a szabályozás kedvére, hanem azért, hogy hatékonyak legyünk, szükség van jobban megérteni, jobban megismerni ezt a területet. A megfigyelő központ éppen ezen dolgozik. Jól meg kell határozni, hogy mi a kalózkodás. Ezért nagyon oda fogok figyelni arra, amit Gálló asszony mondott, több mint 122 módosító jobb meghatározás kell a kalózkodásra, és akkor tudjuk a szankciókat ö, arányosan, kiegyensúlyozottan meghatározni. Gelo asszony és a McCarthy számokat mondott, Castex asszony is, ezeket meg tudom erősíteni, ugyanezekkel a számokkal dolgozom, arra, hogy a GDP mekkora százalékát képviseli ez a kulturális ágazat. 14 millió munkahely, és 2007-ben 186 ezer szűnt meg, és félő, hogy egy millió szűnik meg, hogyha nem megfelel a szabályozás. Azt hiszem hát, ahogy McCarthy asszony is mondta, hogy van hozzáadott érték ennek az ágazatnak. jól, pontosan meg kell ismernünk a számokat. További tanulmányok szükségesek. Természetesen ez a megfigyelő központ dolga lesz. Amennyiben szükséges tovább menni, hogy jól lefényképezzük tevékenység sokszínűségét, meg fogom találni a módját fel kell derítenünk, hogy a kulturális ágazat maga sokszínűségével mekkora, milyen hozzáadott értéket képvisel. Keszlex asszony szólt a számszerűsítés, a mérés szükségességéről, illetve más az elővigyázatosságról. Nincsen külön ideológiám ezzel kapcsolatban egy irányvonalat követel, követelek, követek, bocsánat. Egyrészt meg kell védeni az alkotók jogos jövedelmét, a márka politika, szellemi tulajdonjog a versenyképesség lényegét jelenti a következő 20-30 évben. Ezt az előnyt meg kell tartanunk, hiszen itt alkotásról, innovációról van szó, és azok, akik ezt végzik Európa számára, őket meg kell fizetni illetve a képzéshez való jog extrem óráról beszélt, és szeretnék arányos, kiegyensúlyozott választ adni. Nem szeretném kriminalizálni, stigmatizálni egyes fiatalok magatartását, vagy az internet hozzáférésüket megakadályozni. Más hatékony eszközöket kell találni, minden esetre fel kell lépni, mivel gazdasági kihatásai vannak a kalózkodásnak. Azt is mondtam, hogy nem szeretném elválasztani a hamisítást és a kalózkodást. Nincsen különbség a CD vagy a DVD között, amelyet letöltöttek, illetve a ma film között, amelyet elloptak egy áruházból. Lichtenberger asszonynak válaszolnék. Nemzeti, nemzetközi EU szinten a hamisítás, kalózkodás elleni harcot horizontálisan képzelik el. Gyakran nem csak egy, csak tulajdonjog ellen követik el a védséget. Sokféle a helyzet a különböző európai országban. Meg kell találni a jó kiegyensúlyozott szankciórendszert. Ezért oda fogok figyelni a parlamentben zajló vitákra és az itt megfogalmazódó javaslatokra. Az elemi tulajdonjogok tiszteletben tartásáról szóló irányelv átdolgozásától mit várunk? Sziszka úr kérdezte. Nos, a bizottság első megállapításai arra utalnak, hogy egyes problémákat tisztázni kell Óriások a különbségek a egyes cikkek értelmezésében és átültetésében a tagállamok között. Ezt az irányelvet nem az internetes hamisításra és kalózkodásra találták ki, az csak azután jelent meg. Az átdolgozással Sziszka úr 2011-ben valószínűleg, hiszen ezt a kérdést fel nekem. Ki fogunk térni erre az új jelenségre. Azt is kérdezték, hogy független szervezet végzi a hatástanulmányt. Barozó elnök vállalta a hatástanulmányok minőségének biztosítását. Tudom, hogy az Európai Parlament mennyire odafigyel erre, és én is oda fogok figyelni, hogy megfelelő tanulmányok, objektív tanulmányok szülessenek úgy gondoljuk, hogy a bizottság maga is független szervezet kötelező számunkra a ö, függetlenség, erről kell eskütennem majd az Európai Unió bíróság előtt. Ö, vannak a munkatársaink, akik ezeket tanulmányokat el tudják végezni. Eme nagy ügyel kapcsolatban Berlingóról és Wexström asszony tett fel kérdést, Az a célunk, hogy kezdeményezzük a művek közös kezelését, szeretnénk átláthatóvá tenni, és könnyebben kezelhetővé ezt a tevékenységet. Így a költségek is csökkenhetnek Eh, szeretnénk a legális kínálatot növelni a teljes EU területen, eh, mégpedig versenyképes áron. Lehet, hogy így a fogyasztók eh, számára csökken az ár. Az sokkol, amiatt akarok mindenképp lépni, mert vannak olyan helyek az EU-ban, ahol nincsen legális kínálat. Nem. Ö, méltányosan ö, kezelik ott bánnak az állampolgárokkal, és ez a kalózkodás természetesen ösztönzi. Itt sok munka vár ránk, egy zöld könyvvel valószínűleg, és 2011-ben egy irányelvvel szeretnénk előrébb lépni. Engström úr azt kérdi, az árva művekkel kapcsolatban, hogy lesz e kivételezés a szerző jogok alól. Ezt nehezen lehet elképzelni, hogy ne legyen díjazás. Ez ellent mondanak az elvnek, amit az előbb mondtam, hogy méltányos díjazás legyen az alkotók számára, itt és más területen is. Inkább úgy gondolom, hogy az árva műveknél kölcsönös elismerése legyen a nemzeti rendszereknek. Lichtenberger asszony felvetett egy témát, ami része az európai kapacitásnak, alkotási kapacitásnak. Nos, a márka rendszer több mint 20 éves, és egyszerűsíteni kell. alaposan elkezdek értékelni az A tagállami és közösségi rendszert. Novemberben szeretném bemutatni ezt az értékelést. Lichtenberger asszony, én is nagy fontosságot tulajdonítok a termékek minősége kérdésének, akár csak ön. Nem csak a márkavédelemről van szó, hanem a minőségről és a biztonságról, az Európa belépő termékek biztonságáról ezért visszhangzom, tolmácsolom kérését Dali kollégámnak, de hát ez engem is érint. Kínáról beszéltünk az előbb, mezőgazdasági miniszterként a kínai tejjel kellett foglalkozom, illetve az ukránnal. Ez más téma, mint az internet, de része annak a minőségnek és biztonságnak, amelyel tartozunk az európai polgárnak, amikor valamit kívülről behozunk. Deli úrral erről fog beszélni. Berlinguer úr a ö, vállalatok felelősségéről beszélt. Elnök úr, nem szeretném az időt vesztegetni a vállalati felelősséggel kapcsolatban. Ez a vállalat vezetéssel kezdődik. A pénzügyi vezetéssel, pénzügyi szervezetekkel kezdődött, és utána a tőzsdén jegyzett cégekkel szeretnénk foglalkozni. Az igazgató tanácsok, a nők helyzete a vezetésben, ezek a fő irányak, illetve a vállalati jogállások sokfélesége lehet, szövetkezet lehet más százaszó vállalat államtól függően. Sövró úr a szolgáltatási irányelvről szólt, válaszoltam a parlamentnek erről a kérdésről, erre a kérdésre és már elmondtam, hogy amikor a 27 tagállamba ellátogatok, hát az év végéhez megtörténik, szeretnék a az állami, talán regionális tisztviselőkkel is találkozni, akik az én hatásköröm alá tartozó irányelvek átültetésével foglalkoznak. A ö, teljes átültetéstől és jó alkalmazástól még nagyon távol vagyunk. Ö, nem szeretnék jó meg rossz pontokat osztani, szeretném látni, hogy hol van lemaradás, miért van lemaradás. Hogyha ezt az irányelvet Csövró úr ö, jól alkalmaznák, akkor 0,5-től 1,5 százalékig terjedő növekedés pluszt tudnánk felmutatni. Inkább szerződés legyen, mint kényszer megpróbálok szerződni a tagállamokkal, és nem kényszeríteni az energia kérdést Ötinger kollégámnak fogom átadni. Végezetül, elnök úr, azt mondanám, hogy Berlinger úr, Tainer asszony, Sziszke úr szóltak a szabadalomról. Remélem, hogy én vagyok az utolsó biztos, aki a szabadalomról beszél a parlament előtt, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy így lesz ami a szabadalom alkalmazását illeti a tanácsi szavazás után. Nos, két nehéz kérdés van. A legnehezebb a nyelvi rendszer. Nagyon csodálkoztam, Tanya asszony, amikor azt mondta, hogy a spanyol miniszter állítólag azt mondta önnek, hogy elfogadná az angolt, mint egyetlen fordítási nyelvet Eh, Madridben. Nem, Madridban nem ezt hallottam pénteken. Zapatero úrral találkoztam, kulturális miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, és eh, egyáltalán nem ezt hallottam. Tehát még ö, eh, blokkolás alatt van a helyzet, ebből ki kéne mozdulni. Van a Müncheni rendszer, ez három ország három nyelv számára egy vívmány, angol, francia, német, vannak más szélesen elterjedt nyelvek. Az európai versenyképességet jelentősen veszélyezteti, hogy nem sikerül ebben a szabadalom kérdésben megállapodni. Megpróbálok előrehaladást elérni bizottsági javaslattal a következő hónapokban. Ami a joghatóságot illeti, reméljük, hogy a bíróság nyár előtt véleményt mond, és akkor gyorsan előre tudunk lépni. 2010-ben a ö, ami nem csak jelképes év, hanem fontos év a ö, szabadalom szempontjából. Remélem előre tudunk lépni a joghatóság és a nyelvi rendszer kérdésében. Nos, elnök úr, egyre ennyit tudok válaszolni. Nagyon köszönöm a dialógust, és készen állok arra, hogy folytassuk, amikor csak kívánják. Köszönöm a figyelmüket. Biztos úr, köszönjük szépen az ajánlatot. Fogunk még élni vele. Biztos lehet benne, hogy a Júri Bizottság minden tőle telhetőt megtesz majd a jó együttműködés érdekében önnel, és hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy ön legyen valóban az utolsó biztos, akinek a szabadalmi kérdésekkel meg kell küzdenie. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és mondom, e, ajánlatával még élni fogunk, tehát hamarosan várjuk ismét, meg fogjuk önt hívni gyakran. sind jetzt ein klein bisschen über der Zeit. Egy kissé elmaradtunk, úgyhogy éppen ezért lépjünk gyorsan tovább. Sok szeretettel üdvözlöm körünkben a végrendeletre és öröklésre vonatkozó rendeletjavaslat kapcsán szakértőinket. William Bincsi urat, a Trinity College Dublin professzorát, Éva Lein asszonyt, aki a Nemzetközi Összehasonlító Jogtudomány Intézet képviselője, Lothar in, intézet képviseletében egy német kollégát, a François Rabelais Egyetem képviselőjét Franciaországból, Elizabeth Schäuber asszonyt, aki a Bécsi Egyetem öröklési jogi szakértője, és egyben az osztrák ügyvédek képviselője a CCB-nél, és Rita Lipieni asszonyt, aki a Finn ügyvédi kamara elnöke. Üdvözlöm tehát vendégeinket, és először Lechner úrnak adom meg a szót, aki majd bevezeti ezt a nem túl könnyű témát. Köszönöm szépen valóban, mivel kicsit késésben vagyok, rövid leszek rendkívül hozzáértő szakértőket szeretnénk hely, sokkal inkább meghallgatni, és eszmecserét. Minden esetre Claudio Capellini kollégát egyből üdvözlöm, ő az előadó a Gazdasági és Szociális Szakbizottságban e kérdéskörben. A kollizgiós jog a magánjog körén pusztán e, nemzeti jog rendkívül nehéz anyag, és nagyon röviden szeretném csak a címszavakat elmondani ebből az üdvözlendő javaslattól. A szokásos tartózkodás és az illetékes e, bíróság, e, az alkalmazandó jog, a választás joga, amely jelenleg sok tagállamban nem biztosított. Szerintem ez óriási előrelépés és az állampolgárok autonómiájának, szabadságjogainak terjedését jelenti. A, a hagyaték megosztása nem lehet ezután mód, alig ha volt nehezebb terület a hagyaték megosztással korábban, és a javaslat szerint erre már nem kerülhetne sor. Ezen kívül a bírósági határozatok végrehajtása és elismerése. Nagyon hitelesnek és egyszerűnek tűnik a címszavak alapján, de tulajdonképpen számos problémát és alapvető problémát és részletkérdést vet fel. Szerintem az a fontos azonban, hogy összeurópai szinten észszerű megoldásra jutunk, és ami szintén fontos, és mindig is a jogi bizottságban lényeges volt, hogy az anyagi jogba, a dologi jogba, a és az eljárás jogban nem avatkozik be a tagállamok szintjén. Ezt amennyire lehetett, tehát el kell kerülni. Ezt is könnyebb megtenni, mint könnyebb kimondani, mint megtenni. Nem lehet valóban, hiszen vannak önkéntelen, de közvetett hatások és közvetlen hatások is, pont erről szeretnénk ma szólni. Szeretnék köszönetet mondani először is a szakértőknek, és át is adom a szót. Ha jól látom, először William Vinci-nek. Vinci úr. Uh, Köszönöm szépen, végre bekapcsoltam a mikrofont is. Ahogy Lechner úr említette, Írország és az Egyesült Államok megosztott rendszerrel dolgozik. A észszerű megközelítés az egységes szabály a, a javaslat értelmében. Nagyon röviden hadd mondjam el az ír helyzetet. Egyszerű, de bonyodalmakat fog jelenteni a jogszabályi megfelelés során. Az ingatlan, az elhalálozott ingatlan vagyona a lakhely szerint kerül odaítésre, a lakhely szerinti jog az állandó lakhely szerinti, nem pedig a szokásos lakhely szerinti jog. Tehát ahol a személy állandó lakhelye van, annak az országnak a jogrendje alapján döntik el az ingó vagyontárgyak öröklését. Az ingatlanokra vonatkozóan annak az országnak a jogrendje határozza meg az öröklés jogát, ahol az ingatlan van. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az ír magán nemzetközi jog lesz marad hatályban. Több európai országhoz ellentét, országgal ellentétben nálunk nincsen magán nemzetközi jog, hanem e, bírósági határozatok rendszere, és a bírák e, feladata lesz az, hogy a határozatok e, tömkellegéből határozza meg mi a törvény. Az öröklés jog kapcsolatos nemzetközi magánjogi határozatok nagyon ritkák. A legutóbbi a nemzetközi szempontból hozott örökségi határozat már 40 éves. Ez is mutatja, milyen bizonytalanságok merülhetnek fel. Mint mondtam, tehát az ingó vagyontárgyak a lakhely, az ingatlan vagyotárnak pedig az ingatlan helyszínének országának joghelyrenje fogja eldönteni. Ez a jogszabály, hogyha elfogadják, és hogyha Írország csatlakozna, akkor semmi gond nem lenne, az ír magánnemzetközi jog megszűnne, és egyszerű szabályok kerülnének a helyébe. Úgy gondolom az is elmondható, hogy ír szempontból ez jó lenne, vagy vannak benne jó pontok is, ahol Lechner úr is mondta, hiszen a némi autonómia a választható joggal kapcsolatban, ami nem létezik a az ír nemzetközi jogban, és, és az egységes szabály is egyszerűbb lenne. Jelenleg ez sincsen nálunk. Jelentős előnyei lennének tehát ír szempontból is az egységes rendszernek, ahogy a, a jogszabály javasolja de a politikai előjogunk, hogy belépjünk, vagy kin a hatáján kívül maradjunk. Ha a, a javaslat hatáján kívül maradok, akkor a következő néhány percben hadd mondjam el, hogy annak milyen hatásai lesznek, mert úgy gondolom, hogy bonyolult helyzet lesz. A jogszabály eddig úgy tűnik, hogy semmiféle formában nem határozza meg azt, hogy az ír vagy Egyesült Királyság csatlakozásának elmaradásakor mi lenne. Ezt a lehetőséget pedig figyelembe kellene venni. Úgy gondolom, és a jövőben foglalkozni is kellene vele. Hogyha Írország kint marad tehát a, a rendelet hatája alul, akkor továbbra is a meglévő jogszabály maradna hatályban, azaz a lakhely szerint eredeti jog vonatkozik az ingó vagyontárgyak öröklési rendjére. Ez azt jelenteni, hogy nem csak az ír állampolgárokra, nem csak a szokásos lakhelyel Írországban rendelkezőkre vonatkozik. Ez a jogszabály függetlenül a szokásos lakhelytől vagy állampolgárságtól mindenkire vonatkozna. Tehát az ír hatósága a rendelet hatáján kívül a német lakhelyű egyén számára az ingó vagyontárgyakat az írjog szerint határozná meg, annak ellenére, hogy a Németország adott esetben csatlakozna a rendelethez. Az ír jog ebben az esetben a német állampolgárokra is vonatkozna. Ez egy nagyon fontos szempont, és ezzel foglalkozni kell. A joghatóság szempontjából pedig még bonyolultabb a helyzet. Az ír és brit joghatóság az öröklés jogban az úgynevezett állami közigazgatás keretében tartozik a bír, és az itt ír bíróságok kezelik tehát ezeket a kérdéseket, és ebből származik az ír öröklési jog és Az ír bíróságok éppen ezért bizonyos joghatóságot gyakorolhatnak teljesen függetlenül az öröklés esetében, hogy hol halt meg az elhunyt, hol van az ingósága és hol vannak az ingatlanjai. A kérdés te, tehát rendkívül bonyolult, és egyetlen ország sem esik kívül a priori a hatása alán. Alól, hogyha az ír bíróság a saját jogköre alapján ezt a jog, ez éle vagy sem ezzel a joghatósággal, akkor, hogyha elfogadják ezt a rendeletet, és Írország nem, nem csatlakozik hozzá. Természetesen nem akarunk az európai országokkal háborús helyzetet kialakítani, szeretnénk mi magunk is alkalmazkodni ehhez a szabályhoz, a rendelkezéshez, de mégis bizonytalanságot jelentene, ha megtartanánk a régi rendelkezéseinket. Egy további szempont, amivel szintén a komplexitást szeretném jelezni, mint önök is tudják, a előadódhat az a helyzet is, amikor a lakhely szerinti az elhunyt lakhely szerinti jogrendjének alkalmazása esetében, adott esetben a francia jogrend alkalmazása értelmében ez azt jelenteni, hogy a francia nemzeti jog, belföldi jog alkalmazására kerülne sor, ami nem ugyanaz, mint a, a magán nemzetközi jog. Hogyha a magán nemzetközi jogokat is megnézzük, és Franciaország csatlakozna ehhez a rendelethez, akkor ilyen körülmények között ezt a rendeletet kellene alkalmazni az írbíróságban, tehát a francia lakhelyű egyén elhunytra a francia magán nemzetközi jog vonatkozna. Ez egy óriási kérdés. A kérdés attól tartok, még bizonytalan válasz adható. A, ha ez, a, ez az elképzelés ugyanis ami például a francia jogban létezik, messze hiányzik az ír jogfelfogásból. Brit kollégám is bizonyára kitér majd a másik problémára és mint önök is tudják, a a visszavonásokról van adottak problémák, hogyha például a halálozást, elhalálozást megelőzően a köte, köteles rész kiadása miatt van-e lehetőség arra, hogy a már jótékonyságra fordított pénzeket adott esetben visszakérjék. Ez politikai és jogi probléma egyaránt, de a Nagy-Britániának egyértelműen. Írországban ugyanez a probléma él, természetesen bizonyossággal nem mondhatunk, de érdemes megjegyezni, hogy az ír örökösödési jog 1965-ös nemzeti jogszabály, nem pedig magán nemzetközi jogszabály, a német jogra épült, illetve azt követte. Ezért feltételezhető, hogy Írországban nem lennének köz, a, a politika, politikai fenntartások ennek alkalmazásával, de hogyha Írország mégis kilépne a jövőben a rendelet hatája alól, akkor az azt jelenti, hogy ír szempontból, ír jogi szempontokból az ajándék visszavonására, visszavonása nem jelentene gondot. Ez a, a korlátozott függetlenség, a felek választása, a az Írország olyan utalás, amely Írországban nem lévő törvényekre utal. Úgyhogy összefoglalóként azt hiszem, hogy némi aggodalmat keltettem önökben összefoglalómmal, de ez a rendelkezés azzal együtt, hogy Íror, ha Írország nem csatlakozna, akkor is problematikus. Egyszerűen azért, mert új problémákat vet fel értelmezését, a jogszabályon belül és azon kívüli problémákat egy, egyaránt. Írországnak jogszerű lehetősége a kívülmaradást választani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az, ha azok, akik a rendelet megfogalmazásában vettek részt, nem pusztán egy olyan arra feltételre építettek volna, hogy mindenki csatlakozik, hanem a, jog, a jogszerű lehetőséget is biztosítanák a kívülmaradásra, illetve a kilépésre. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Eh, Vinci úr, nagyon röviden hadd mondjam el, ez a legutóbbi hatóározat, amely már 40 éves, nos, az írek 11%-a európai külföldön él. Előfordulhatna tehát, hogy ez a teljes e alakulás az európai állam nagyon sok mindenkit érintene. Az 12 millióan élnek Európában, nem a származási helyük szerinti országban. Lehet, hogy az elmúlt években indult csak ezzel a fejlődés, és hogy a jó egészségügyi politika révén ezek az emberek még életben is vannak, tehát azok az esetek, amelyekkel majd szembesülünk, még mind előttünk vannak. Köszönöm szépen, Eva Line követem. Köszönöm. Um, I think I can um, not add so much to the conclusions, in fact, but maybe I go... Azt hiszem, hogy a brit helyzettel kapcsolatban részleteket most nem mondanék el, a következtetéseink hasonlók. Nagy-Británia úgy döntött, hogy nem csatlakozik a rendszerhez, hanem inkább tárgyal először, tehát még elhalaszt, még kiterjesztettük a tárgyalásokat. Három dologról szólnék, röviden a, a brit támogatás és jogszabályok közti különbséget, és talán lehet, hogy már megismétlésbe bocsátkozom. Megjegyzéseket szeretnék aztán majd a brit fenntartásokról mondani, végül pedig a brit állampolgárok kívül maradásáról, azok esetben, akik, azok brit állampolgárok esetében, akik nem az, Euró- az Egyesült Királyságban, illetve azon nem brit állampolgárok, akik az Egyesült Királyság területén raknak. A jelenlegi rendszer igen kiterjedt. A jogszabály egyértelmű szabályokat hoz az alkalmazandó jogra és joghatályra egyaránt a végrehajtásra ugyanígy, és az örökösödésre vonatkozóan igen széles körű kérdéseket tárgyal, a, az ajándékok visszavonásáig mindent érint. Alapvetően az ingatlan és ingóságok öröklésénél egy jogrend érvényesítésére összpontosít. Ez nagyon nehéz lenne, nehezen lenne elfogadható Nagy-Britániában, annak ellenére, hogy majdnem ugyanezek az elvek érvényesülnek a magán nemzetközi jogban. Ahogy Írországnál is hallottuk azonban, ez a rendszer több alkalmazandó jog, a, a mi rendszerünk több alkalmazandó jog érvényesülését teszi lehetővé, például a lakhely szerentét, az ingoságokra mást és az ingatlanokra mást. Nagy-Britannia az Írországnál elhangzott okok miatt ugyanúgy úgy döntött, hogy nem csatlakozik ehhez a rendszerhez. Ugyanez vonatkozik a választható jogra vonatkozóan is, amely alapvetően az európai állampolgárok szempontjából valóban jogbővülést jelent. Nagy-Britannia szempontjából a lakhely szerinti joghatóság az első olyan pont, amely problémát jelent. Nincsen igazából meghatározva az, hogy mit jelent a szokásos lakhely, lakhely. Azt mondanánk, hogy az, elha, az elhunytnak különböző ilyen lakhely szerinti, helyei, lakhely szerinti hely, vagy szokásos lakhelyei lehetnek, több ország is állíthatja. De mi van akkor, hogyha például egy férfi Németországban, a felesége Franciaországban, a gyermeke egy harmadik országban lakik, és a férfi különböző helyeket tölt 3, 4, 5, 6 naponta. Nagyon nehéz meghatározni ilyen esetben, hogy mi a szokásos lakhely. Ugyanez a probléma, hogyha valaki Dél-Spanyolországban él, aztán Litvániába visszamegy, ahonnan származik, mondjuk orvosi kezelésre ott másfél évig tartózkodik és meghal, akkor vajon az lesz-e a szokásos lakhely, vagy marad továbbra is Dél-Spanyolország? Nagyon sok megoldatlan kérdés van nap körül, a pont körül, és a javaslat tulajdonképpen az, hogy vagy meghatár a jogszabályban ezt, ami esetleg segít majd és meggyőzi Nagy-Britániát arról, hogy csatlakozzon, vagy pedig egy minimális, a, a, a tényleges lakhely min, minimális időszakhoz kötését vezeti be. A második dolog a visszavonás szabálya. Már hallottuk, hogy ez nem érinti annyira Írországot, de az Egyesült Királyságot igen. Na, az Egyesült Királyság rendszere az ingatlan átruházás visszavonhatatlanságára épül. Elfogadhatatlan az, hogyha a valaki az élete során ajándékozást eh, hajt végre, akkor az és ez nem világos az ajándékoz, megajándékozott számára, hogy visszaadható-e vagy nem az az ajándék, amit kap. Ez nálunk elfogadhatatlan. Ha Németországba megy valaki például, és korábban az angol jog szerint ajándékozott, akkor a visszavonási jogszabály alkalmazható lenne, annak ellenére, hogy a javaslat ezt nem veszi figyelembe. Röviden tehát nézzük meg, milyen következményei vannak a kívülmaradásnak. Ahogy Írország esetében is hallottuk, vannak átfedő rendszerek. A jogszabály tehát azt írja elő, hogy a magánnemzetközi jogszabályok jogszabályai alapján az Egyesült Királyság területi egységei között különbséget tegyünk. A bírósági határozatok értelmében a a konkrét örök, örökségi, örökösödési esetek rendkívül bonyolultak lehetnek, konfliktusokat, bonyolult helyzeteket eredményezhetnek az alkalmazandó jog tekintetében is. Brit állampolgárok, akik, szoká, akik szokásos lakhelye Nagy-Britániában van és külföldön ingósággal rendelkeznek, számukra egyszerűbb lenne, hogyha a jogszabály eh, vonatkozna, mert hogyha Németországban és Hollandiában is eh, vannak eh, vagyontárgyaik, akkor nem tartoznának a jogszabály alá. Ebben az esetben a holland jog alkalmazhat, lenne alkalmazandó az öröklés egészére. Ez természetesen egyszerűséget jelentene ezen állampolgárok számára. Másrészt azonban, hogyha a, jogszab- a, jog- ha a jogszabály nem alkalmazandó Nagy-Britániában, akkor brit állampolgárok, akik más EU tagállammal rendelkeznek szokásos lakhelyel, a, a rendelet hatája alá tartoznának. Ebből nehézségek adódhatnak, akkor akkor, amikor a lakhely és a szokásos lakhely között különbséget kell tenni. Ha Franciaországban van a szokásos lakhely, attól függetlenül még a, lakhely lehet Nagy-Britániában. Ezen kívül, a, ha azon állampolgárok, akik Nagy-Britániában töltik nyugdíjas korukat, őket hátrányosan érinteni ez a rendszer. Ha valaki tehát Kornvalban hal meg, de Görögországban és Spanyolországban rendelőzik vagyontárgyakkal, akkor sokkal nehezebb lesz az átfedő rendszerekkel működni, mint ezzel a rendelettel, hiszen pontosan az ő életüket, illetve helyzetüket könnyíti meg ez a rendelet ehhez hasonlóan, hogyha valaki Nagy-Britannia több régiójában rendelkezik ingatlannal, de Angliában él, és mondjuk Skóciában van, és európai tagállamokban ingatlan tulajdona, akkor megint csak bonyolult a helyzet, mert az ingatlanokra az angol jog vonatkozik, mert Angliában rendelkezik a, a a lakhelyével, de hogyha Skóciában van az ingatlanja, akkor a skót jog, stb. stb. Nagyon bonyolult a jog választásának lehetősége további kérdés, hiszen nagyon nehéz persze a nemzetiség alapján a jogot kiválasztani, mégsem lehetne ez erre, mégsem kerülhetne, ke, mégsem kerülhetne erre sor, Eh, Nagy-Britániában például, hogyha a magánnemzetközi jogot alkalmaznák. Ha valaki franciaként eh, Angliában hal, eh, hal me, halálozik el, de Franciaországban és Londonban egyaránt vannak vagyontárgyai, akkor nagyon nehéz ellen, eldönteni, hogy rá vonatkozik-e vagy sem a jogszabály. Végül pedig az elismerés és a, határozatok elismerése és végrehajtásával kapcsolatban is vannak jogok. Az EU állampolgárok kapcsolatban, és az egész rendszerrel kapcsolatban problémák vannak, annak alapján, hogy kölcsönös bizalomat kell a résztvevő államok között biztosítani. Az általános jogszabályal, illetve joghatósággal nem lenne semmi baj, és ez így lehetne a határozatokat máshogy is elismerni. Ezek tehát azok az okok, melyek alapján Nagy-Britannia úgy határozott, hogy nem csatlakozik a a jogszabályhoz. A az szabályok ebben a, a rendeletek ebben a jogszabályban tudnélék azt jelentenék, hogy tag, hogy állampolgárokra olyan jogot kellene alkalmazni, amelyek nálunk nem léteznek. Problémát jelent az is, hogy a brit hatóságok nem tudnák kiadni a, a hagyatéki bizonylatokat, pontosan azért, mert az öröklési tanúsítványt, és kérdés az is, hogy a, hogy a brit hatóságok e, ennélkül mit tehetnének összességét tekintve, az, ha nem csatlakoznánk, az nem jelenteni azt, hogy a brit állampolgároknak előnye származna ebből azok, akik, akkor, hogyha külföldön laknak, és sem a viszonthelyzet, hogyha külföldi állampolgárok Nagy-Britániában rendelkezének lakhelyjel. Köszönöm szépen, asszony. Megadom most a szót Teberzűsz úrnak, aki ügyvéd. Zűsz úr egyébként egy több mint 1500 oldalas könyv szerzője, amely az európai anyagi jogról, adójogról és örökösödési jogról szól. Szeretném rövid előadásomban a német helyzetet vázolni. A következő problémák adódnak az anyagi jog szempontjából. Amint tudják, Európában két különböző rendszer érvényesül, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elindegeníteni tárgyakat. Van a francia, belga, olasz rendszer, ahol elég a konszenzus a felek között, hogy a tulajdon átvitel megtörténjen. Németországban, Spanyolországban és Svédországban meg kell egyezni magáról az átadás aktusáról, és ezt nyilvántartásba kell venni. A háttere ennek a szabályozásnak az, hogy a tulajdonjogot védje, és utána követhető legyen, hogy ki mikor meddig birtokolt egy tárgyat ami az örökösödési jogot illeti, itt nem egyértelműen csak a birtoklási jog érvényesül, hanem az örökös, örökség felasztására vonatkozó szabályok is érvényesek. Van egy erre vonatkozó szabály, hogyan kell felasztani az örökséget, hogyan kell nyilvántartásba venni azt, és átadni azt. Az egységes rendszerben ugye sok országban a megegyezés, a konszenzus erre elég lenne. A német rendelet más képrendelkezik. A európai rendelet tervezet pedig nem eléggé egyértelmű. Egy olaszországi lakhelye rendelkező polgár, akinek Németországban háza van, és ezt ö, örökíteni akarja, akkor az olasz hatóság a 39-es cikk B alapján kiállít egy örökösödési tulajdonlevelet, és a 39-es szik értelmében gyakorlatilag itt Németországban a, vagyon, a örökösödési jog, német örökösödési jog szerint kéne eljárni, és ettől kezdve a kedvezményezettre vonatkozik minden szabály, a bejegyzés a telekönyvi bejegyzés feladata is. És minden megegyezés, egyeség nyilvántartása is. Ez, ha így valósul meg, nem eléggé világos. Tehát, tehát szerintem tisztázni kéne, hogy a vagyonjog csak az egész ö, ö, tehát az egész ö, örökség az univerzális jog alá tartozom, viszont az egyes vagyontárgyak átadása egy res judicata szabályozás alapján történjen meg. Ami a, az okiratok kölcsönös elismerését illeti, jó, hogy itt arra törekszünk, hogy közös szabályozás legyen, tehát hogy az egyik állam által kiadott okiratot a másik is elfogadja, különösebb és különös hitelesítési eljárás nélkül. Ugyanakkor <clears throat> itt az elismerés szót kell először definiálni, mert a nemzetközi per jogban ismeretes ez a fogalom, ennek vagyonjogi, illetve anyagi jogi kihatása és értelmezése van, és ezeket okiratokra, ezt okiratra nem lehet alkalmazni. Az örökség hátrahagyója, akinek mondjuk Olaszországban öröksége van, annak Németországban először a német jog szerint le kell mondania erről, és ezt el kell ismertetni az olasz hatóságokkal, a lemondás és új tulajdonodás tényét pedig az olasz jog szerint újra be kell jegyezni, viszont ilyen az olasz jogban nincs. Tehát a megfeleltetés, elismerés szó itt nem megfelelő, szerintem ehelyett azt kéne mondani, hogy az, azok az EU okiratok, amelyeket az egyik tagállamban ö, hivatalosnak ismernek el, azt ne kelljen apostíoztatni. További probléma a rendelettervezettel az, és továbbra is a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban, hogy mi a, az úgynevezett szokásos tartózkodási hely. Az örökösödési jogban három dologot kell leszögezni egyértelműen meghatározható földrajzi helyet kell megjelölni, ezt nem lehet semmilyen módon megváltoztatni, és, és le kell szögezni, hogy mely jogrend, mely bíróság szerint kell eljárni. És sajnos ezt nem szabályozza az európai rendelettervezet, sőt megengedni a megváltoztatását, és pláne megengedni az egyik jogállamból való másikba való átmenetet garanciák nélkül. A hágai vagyonjogi konvenció öt éves átmeneti időszakra tesz javaslatot, ezt a skandináv északi országokban ezt egyébként alkalmazzák is. A rendelet tervezetben érdemes lenne a szokásos tartózkodási hely fogalmát kifejezetten az örökösödési jogra vonatkozóan újra definiálni, vagy pedig az állampolgársághoz kötni. A következő gond a a vissza kérdése. A kaliforniai jogban például az immobilis vagyonjogokra vonatkozóan a származási országot veszi alapul. Németországban azonban más rendszert alkalmazunk, és ezt a legtöbb európai ország elismeri. A 26-os cikkel rendelet tervezetnek úgy rendelkezne, hogy a kollíziós jogot nem lehet figyelembe venni. Magyarul a német és az amerikai jog különbözősége miatt Kalifornia jog szerint kéne egy vagyon őrt kijelölni, amire azonban a német jog nem tesz, nem ad lehetőséget. Tehát a, itt a Lex Fóri-ra lehet csak hivatkozni, és kölcsönösen inkompatibilisek a rendszerek. Ami a örökösödési levelek, a hagyatéki levelek elfogadatságát illeti, a bizottság itt nem is javasol semmilyen közös szabályt. Szerintem itt azonban szükség lenne egy szabályra, az örökösödési levelekre és örökösödési szerződésekre vonatkozóan. Például az EU alkalmazhatná a hágai vagyon jogi konvenciót, és ez alapján fogalmazhatná meg, vagy pedig egy az egyben akár át is vehetné azt, hiszen 19 tagállam már alkalmazza, illetve aláírta és alkalmazza a hágai konvenciót, és ezeknek már hasonló a saját nemzeti joga is. És eleve megvan tehát a nagyfokú ö, konvergencia, tehát a hágai konvenciót nyugodtan alkalmazhatná az EU, és szerintem e- ezzel kapcsolatban nem lenne nagy ellenállás. Ami a szerződéseket, a örökösödési szerződéseket illeti, ha valaki elköltözik, ez a szerződés ö, ö, változtathatatlan marad, de egy ideiglenes szabályozásra mégiscsak szükség lenne, mert mondjuk egy német, aki ma Olaszországban olasz jog szerint megköt egy örökösödési szerződést, azt ezt megteheti, ugyanakkor a, utólag kiderülhet, hogy a német joghatóság lenne kompetens, és ha a rendelet most hatályba lép, akkor ö, úgy kéne szabályozni, hogy ö, az akkori időpontot kell figyelembe venni, amikor a, a hagyatékozó ö, szokásos tartózkodai hely szerint valahol élt és ez alapján kéne az olasz vagy a német jogot alkalmazni, és esetleg magát a szerződést megsemmisíteni, hogyha erre ö, ennek nem felelt meg a hagyatékozó. Néhány megjegyzést, néhány javaslatot teszek itt arra, hogy ezt hogyan lehetne megoldani. A közös ö, hagyatékozási formát, ami Németországban nagyon elterjedt, is lehetne alkalmazni, erre vonatkozóan is teszek, is egy, teszek egy javaslatot itt a jegyzeteimben. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mi is köszönjük Zűsz doktor úrnak. Most megadom Szaragosó Patriasszonynak a szót, utána pedig a François Rabelais intézet képviselő. Köszönöm szépen. A nemzetközi francia magányag az öröklés terén viszonylag régi. Az idők próbált kiárta, e, hát nem biztos, sok a hiba és a 2009. október 14-i változtatás, hogyha hatályba lép, alapvető változtatást jelent. Bizonyos szempontból a rendelettervezet a francia jog folytatását jelenti. Folytatását és megújítását, ez a két szó lesz a kulcsa ennek az előadásnak a közös filozófia két jogszabályban biztosítani a konvergenciát. jogi szempontból és a joggyakorlat szempontjából a francia jog folytatását jelenti. Azért sikerült azért ilyen megoldásra jogadtak ki, mert a jog, szóval ütközése a jog gyakorlat területén található. A az elhúnyt legutolsó lakhelye olyan kritérium, amely a nehézkedési pont a referencia pont a az öröklésben szükségesnek tűnik olyan jelzéseket adni a szövögben, amely lehetővé teszi a szokásos lakhely jobb meghatározását. A javaslat 14. cikke megfelel a francia jognak. A francia joggyakorlat szerint az öröklési jog az egész öröklésre, az örök hagyásra és az elosztásra is kell vonatkozzék ezért ö, sajnáljuk, hogy ez gyengül a rendelettervezetben a 21. Ö, cikk révén. Ö, a ö, vagyonkezelőnek a beépítése lassítja a ö, folyamatot, illetve a koherenciát is megkérdőjelezi. Az európai öröklési tanúsítvány elismerése azonban egyszerűsíteni a helyzetet. A kezelő nek a szerepe Franciaországban azonban elismert. A jelenlegi francia rendszer azonban akkor lép be, amikor a, az úgynevezett reális törvény intézkedik. Itt gondolok a az ingatlanra. A rendelettervezet itt tér el a francia gyakorlattól. Itt újítaná meg a mi rendszerünket. Mm, kettős megújításról van szó. Egyrészt a jogalkotás terén azt látjuk, hogy itt jelentős különbség van a francia joggyakorlattal szemben. Másrészt a francia jog egy hézagát pótolja. Jogszabályok ütközéséről intézkedik eme cikk, el kell lenni, hogy ingóságról vagy ingatlanról van szó. A örök hagyó döntés ebből a szempontból másodlagos. A semmit szék megerősítette, hogy az ingóságnál és az ingatlannál az utolsó lakhely, illetve az ingó, ingatlan helyszíne joga meghatározó. Ezért egyenlőtlen megoldások is születnek. Elkezdett, hogy valaki Franciaországban elhalálozik, Angliában van ingatlana, és Franciaországban inkósága, hogyha a fiatalabb gyerek kapja az ingatlant, és az idősebb gyereke az ingóságot, akkor az előző még ő kérhet az angol jog alapján az idősebb testvér részéből. A gyakorlat megmutatta, hogy a rendszerünk nem tökéletes, ezért a semmitőszék figyelembe veszi mindkét helyzetet, tehát az ingóság és az ingatlan öröklését. A jelenlegi helyzetben ezért üdvözöljük a megújítás szándékát. Ezen túl az európai jogszabály a francia jogot saját magával hozná harmóniába, hiszen arányosabbá tenni az öröklést. A 17. cikkben az örökhagyó választhatja a nemzeti jogszabályt, és nem a lakóhelye szerinti ország jogrendjét. Ennek azonban van korláta. Ez a rendszer most változást szenved Van egy köteles rész, ez az öröklésnek egyik alapszabálya. Milyen értelemben az ütközést megakadályozó francia jogszabály elsődlegességet élvez. Amire nem terjed ki az öröklés kötelező joga, arról intézkedhet az örökhagyó. A professzió juris alapján attól kell tartani, hogy az örökhagyó megkerülheti a jogszabály által kimondott remet rendelt. A professzió juris csak akkor fogadható el, hogyha annak korlátai vannak. A kötelező rész a családot védi, a társam alapját védi, és ezért nemzetközi közrendi kérdés. A 17. cikket ezért nem értjük. A köteles résznek a megtépázását jelenti a külföldi jog alapján, vagy a radikálisabb módon a köteles részt megkérdőjelezi. Ez akkor a francia joggal nem egyeztethető össze. A professzió juris azonban előnyöket is mutat tény, hogyha nagyobb rugalmasságot vezetünk be az alkalmazandó jog megválasztásába, akkor a nemzetközi öröklés egyes problémáit könnyebben oldhatjuk meg. A rendelettervezet a francia jog egy hézagát betölti, mert a 73-as jogszabályt Franciaország nem ratifikálta. Ezért a jogászok a nemzetközi öröklés esetén ugyanazokat a szabályokat használják, mint a belső öröklés esetén. Ilyenkor megállapítják, hogy ki bír az öröklésre joggal. Azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlatban a közjegyzői okiratokat, amelyeket Franciaországban állítanak ki, elismerik külföldön, hasonlóképpen egy külföldi aktust elismernek, akkor Franciaországban, hogyha a francia rendszerhez hasonló körülmények között született, de ez mind megkérdőjelezhető. Az európai öröklési tanúsítvány bevezetése biztosabbá tenni a helyzetet. Ezzel a francia öröklés jog is megváltozna, mely jog nagyon bonyolult jelenleg. A javaslat jó oldalakat is mutat, de bizonyos fenntartásokat is szeretnék megfogalmazni a rendelet földrajzi kiterjedése kérdéses, valamint nincsen konfliktus szabály a végrendeletekkel kapcsolatban. El kell ismerni Franciaország a 61-es hágai egyezményt azonban ratifikálta. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen. Ruzsbátri asszony. Ami a francia szöveget illeti, még ez a legvilágosabb és a legeredetibb. Nem tudom, hogy akik még a rendelettel foglalkoznak, mit gondolnak a, a, a többi fordításról, illetve arról, hogy ezek még nincsenek meg. Üdvözlöm Elizabeth Schleiber asszonyt, aki a vagyonjog szakértője, Ausztriában, az osztrák ügyvédek szervezetének képviselője. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a megtisztelő meghívást és azt a lehetőséget, hogy itt önökhöz szólhatok. Nagyon kevés olyan anyag van, amelyben az állampolgárok olyan jól kiismerik magunkat, magukat, mint a nemzeti öröklési jog. Képzeljék el, hogyha valaki a saját örökösödi, öröklési jogára gondol, akkor nagyon könnyen talál választ, hogy ki a törvényes örökös, hogyha nincsen végrendelet, a törvénytelen gyermek, a, az élettárs, házastárs, van köteles rész, vannak-e ajándékozások, de egyből tudják a válaszokat arra is, hogy vajon lehetséges-e az örökséget egyszerűen átvenni, vagy alkotmányos bírósági döntésre van szükség, van-e hagyaték kezelés, hagyatéki vagyonkezelés. Nos, hogyha vannak határon átnyúló esetek, örökségi esetek, akkor az örökösödést az, az elhunyt állampolgársága szerint a szokásos tartózkodási helye, a legutolsó tartózkodási helye, vagy pedig a vagyontárgyak elhelyezkedése szerint határozzák -e meg számos kérdés vetődik fel, és rendkívül sokféle válasz, ami a nemzeti jogokban is benne van. Ez az egyik oka annak, hogy a határon átnyúló örökösödési esetek olyan sokrétűek és szétszaggatottak. Nagy szükség van egy olyan eszközre, amely legalábbis a nemzetközi illetékességet, illetve az alkalmazandó jogot, valamint a határozatok elismerését és végrehajtását próbálja megharmonizálni. Világos, pontos szabályokkal segít az állampolgároknak abban, hogy viszonylag gyorsan meghatározhassák, milyen örökösödési jog szerint kell eljárniuk. Úgy gondolom, hogy a javaslat, amelyet bemutattak, a négyes es és hatos os fejezet tette, amely a határozatok elismerése és az örökösödési tanúsítványok, azok elfogadhatóak. A, az alkalmazandó jog és a közokiratok elfogadásánál vannak még olyan láthatóan olyan rendelkezések, amelyekről érdemes lenne tárgyalni ahhoz, hogyha javítani akarjuk a javaslatot. A javaslat tudnélik a jelenlegi formájában aggodalomra ad okot. Bizonyos területeken elképzelhető, hogy még bonyolultabb a helyzet alakulhat ki, és az örökség szétaprózódását nem lehet elkerülni. Vannak olyan területek, ahol az eljárás elhúzódna, többletköltségek merülhetnének fel. Felmerül az a gond is, hogy az anyagi jogba való beavatkozást is ez jelentene, nem csak az örökösödési, hanem a családjogba is továbbá amiatt, hogy a kölcsönös elismerés jelenlegi formájában korlátozódna, hiszen most csak közokiratokról beszélünk a javaslatban, nem pedig olyan okiratokról, amelyek a nemzeti jog szerint hatályukat, hatályukban és belső jogérvényességükben összehasonlíthatók. Szeretnék néhány példát mondani, és a dokumentumomban javaslatokat is megfogalmaztam arra vonatkozóan, hogy milyen formában hogyan lehetne javítani a szöveget. A vitát azért tartom szükségnek, szükségesnek erről, mert véleményem szerint a most elhangzó fenntartásokat már az előttem szólók el is mondták, és talán módosítani, dönteni lehet az ír és az Egyesült Királyság mm, fenntartásaival kapcsolatban, és lehet, hogy a módosítások arra vezetik őket, hogy vegyék át, mégis csatlakozzanak a rendszerben. Nézzük előbb a családi jogot. A javaslat egyértelműen kijelenti, hogy nem akar túlmenni azon, ami mindenképpen szükséges a cél elérése érdekében. Ezen kívül kijelenti azt is, hogy a családjogi szempontokat nem érinti. Hogyha megnézzük az egyes rendelkezéseket, akkor sajnos erre nem mindig van módja. Nem sikerül mindig. Több példát is eh, szeretnék elmondani. Talán a családjog és örökösödési jog ugye két különböző dolog. Az örökösödési jog a vagyontárgyak öröklését, a családjog pedig a házasságkötés családi állapot kérdéseiben határoz de vannak, van, van egy nagyon erős összekötő kapocs, mert a családpolitika az egyes tagállamokban egyben az örökösödési szabályokat is befolyásolja mert ha a nemzeti jogrendek szerint azt látjuk, hogy e a házastárs, vagy az élettárs, vagy a házasságon kívüli gyermek törvényes örökösödési joggal, vagy köteles résszel, vagy e, a halált követően a megélhetési joggal rendelkezik, akkor erős családpolitikai és családjogi háttere van ennek a jogterületnek is. Ezért a családi jog és az örökösödési jog nem mindig választható olyan könnyen külön, mint ahogy azt a javaslat tervezi és cél, megcélozza. Szeretném megmutatni, hogy hol látható ez az átfedés a családjog és az örökösödési jog között. Gondoljanak a törvényes örökös részre. Ausztriában a házastárs a gyermekekkel szemben hátrányos helyzetben van. A gyermekek a nagyobb örök részt kapják, mint a házastárs. Fordítva, a házasságon kívüli gyermekeknél és a házasságon, házasságban született gyerekeknél azonos az áll, a jogállás, és a, a házastárs és az élettárs között is egyaránt. Hogyha az örökség, az elhunyt eh, legutolsó laktartózkodási helye egy olyan országban, ahol az öröklési rend másként határoz, például ahol kedvezményben részesül a házastárs vagy a házasságon kívül született gyermek csak korlátozott, vagy semmilyen örökségi joggal nem rendelkezik, akkor az örökség eh, illetve az elhunyt hozzátartozói nem érvényesíthetik eh, osztrák jogaikat. Az osztrák jog szerint az, ör, az örökölhet, aki például a családi kötelezettségeknek családi kötelezettségeket durván megsérti. Tehát, hogyha ez egy alapvetően örökösödési elem. Egy ilyen örökösödés a gyermekek örök részét növelni. Hogyha egy olyan személy, aki a megélhetési, illetve az eltartási jogaiban sérelmeket szervez, szedett, ez, szenvedett, tehát az eltartott nem megfelelően tartott el, akkor a, az örökségtől való megfosztási jog már nem lenne egy másik országban hatályos, és ezért ezt a szemét jelentes jogfosztás érni a kötölös részek és ajándékok gyermekeknek például házasságkötés alkalmából szintén szorosan kapcsolódnak. Akkor, amikor az utolsó akarat, a végakaratban a gyermekeket nem, nekem nem említik meg, akkor köteles rész jár nekik. A köteles részből azonban kérdés, hogy levonják-e azt, amit a, még a szülők életében megkaptak ajándék formájában hogyha egy olyan országba vándorol ki az, el, az elhunyt még életében, ahol ilyen kötelezettség nincsen, akkor megint olyan jogokba avatkozunk be, amelyek tulajdonképpen a családjoghoz tartoznak. A köteles rész bizonyos jogrendekben létezik, máshogy nem. Az osztrák jogrend szerint a házastárs, a gyermek és bizonyos esetben a szülők is örökölhetnek, mégpedig olyan köteles részt, egy köteles részt akkor, hogyha a végakarat szerint nem vagy túl keveset kapnak. Ez egy teljesen egyértelmű családpolitikai döntés. Itt az örökség mennyiségét úgy olyan mértékben bírálják felül, hogy adott esetben a, az elhunyt végakaratának is, végakaratát is vissza kell vonni. Hogyha ilyen kötelezettség nem létezik valamely tagállamban, ahol az elhunyt életének utolsó időszakát töltötte, vagy kisebb mértékben létezik, csak akkor azok a, a hátramaradottak, akiknek ez a rész az osztrák jog szerint járna, más ország joghatósága miatt hátrányban részesülnek. A házas társnak az osztrák jog szerint az elhunyt elhalálozását követően joga van a közös lakásban való továbblakásra. Ez nem osztrák jelenség, bizonyára van máshogy is. És ez egyfajta tartási kötelezettség, amelyet az örökösöknek is teljesíteni kell, hiszen az érintett házastársnak ezt a lakhatási jogot biztosítani kell, és magát a vagyontárgyakat is biztosítani kell, ami ehhez tartozik. Hogyha ezt a jogot a származási ország jogrendje nem ismeri el, akkor megint csak jelentősen beavatkozunk mások jogaiba. Mondhatnánk azt, hogy mindez nem annyira nagy baj, mert végül is ott van a jogválasztás lehetősége. Ezzel nagyon sok mindent kiigazíthatunk. A jogválasztás lehetővé teszi a származási hely szerinti jogalkalmazását. Igen, mégis úgy gondolom, hogy a jogválasztást is lehetne javítani. Van ugyanis egy eh, nagyon nagy hiányosság. A javaslat szerint az egyetlen mérlegelési eh, jogkör ez, hogy ez döntheti el, hogy a származási eh, hely eh, jogrendjét választja, vagy sem. Nagyon tudatosan választhat tartózkodási helynek a, az illető egy országot, egy olyat, amely adott esetben bizonyos örökségi jog, örökösödési jogokat nem ismer el. Itt tehát tudatosan megpróbálhatja a a jogválasztás tudatos, adott esetben tudatos elmulasztásával is hátrányt okozhat örököseinek. Mindez azt kell, hogy mutassa, hogy a javaslat, amit el kíván érni, tehát, hogy ne többet szabályozzon, mint ami szük, feltétlenül szükséges, és hogy a családjogi szempontokat kihagyja, nem sikerül minden ponton elérnie. Úgy tűnik, éppen ezért szükség van arra, hogy még egyszer egy kellő gondossági eljárással végigjárjuk azt, hogy ezeket a különböző cikkek, a 19-es például, az alkalmazási területek és a kivételek valóban szükségesek-e a cél elérése érdekében, vagy pedig adott esetben ezek a javaslaton túlmutatnak-e? Túl sok-e a családjog, jogi érintettség? és szükséges-e a 81-es cikk 3-as pontja érdekében, be kell -e, el kell -e indítani egy eljárást ebben az esetben, vagy a 19-es, 1-es és 17-es cikkek módosíthatók-e oly formában, hogy ezeket a gondokat eloszlassák. Írásos dokumentumomban javaslatokat is megfogalmaztam, nagyon örülnék, és hálás lennék, hogyha meg tudnák tárgyalni. Röviden még. A nem világos szabályozás. Vannak olyan rendelkezések, pontok, amelyek egymáshoz viszonyítva nem világosak. A tartási kötelezettséget egyrészt ki akarják venni, mert ez a családjoghoz tartozik. Másrészt azonban, ahogy már említettem, vannak olyan köteles részek, amelyeknek tartási jellege van, például a lakhatási jog. Akkor most mi a, ha, mi, mi a hatályos? Kiveszik-e ebből a csomagból a tartási jogot, vagy pedig a család, az örökösödési jog kapja meg a primátust? kérdés továbbá az, hogy a vagyonkezelési eljárásra tartozó egyénekre vonatkozóan mi legyen. Ausztriában a végrendeletet így formában végre lehet hajtani, de minthogyha ezek a végakaratok a javaslat értelmében nem tartoznának ezen eljárás hatája alá. Ugyanakkor pedig nyitva marad az a kérdés, nyitva marad ez a kérdés, hogy tényleg ez-e a szándék. Hasonlóan az ajándékozás és a, a házassági ajándékok, amelyekre írásban részletesebben kitértem. Még egy dolog a, az illetékességi ponthoz. Egy olyan ö, ö, országból jövök, ahol a jogi feltételekhez kapcsolódik ez mi a, az állampolgársághoz, az illetőségi tényező, mi ezt a, az állampolgársághoz kapcsoljuk, ez pusztán jogi kérdés, és pusztán az az egyetlen célja, hogy megvan-e az állampolgárság vagy sem. Tehát itt teljesen um, elérhető az értelmezés. Hogyha gyorsan kell döntést hozni, akkor az alkalmazandó jogot is nagyon gyorsan kell feltárni. A javaslat éppen ezért a hágai egyezményre hivatkozik, és azt mondja, hogy a megfelelő illetőségi, az itt alkalmazandó illetőségi tényező a szokásos tartózkodási hely. Többek között azért is, mert a legutóbbi tartózkodási hely, mint illetőségi tényező alkalmazásával e, tényeket lehet megállapítani. E, Mm, tényeket, amelyeket nagyon nehéz és bonyolult tényfeltáró missziókban lehet csak kideríteni azonban. A felek múlik az, tehát a, a, a hátra, harad, hátra maradtaknak, az özvegynek és árváknak, a gyermekeknek kell ezt bebizonyítani. A szokásos tartózkodási hely az bizonyos helyzetekben jó mm, illetőségi tényező lehet, de halálesetben nem Például telefonszámlákat lehet ellenőrizni, roaming díjakat, villamosenergia számlákat, és a szomszédokat, tanokét kihallgathatjuk. És mindennek az eredménye még mindig az lehet, hogy nincsen, nem jutunk egyértelmű következtetésekre, mert vannak olyan emberek, akiknek több szokásos tartózkodási helye van több tagállamban. Adott esetben nem kielégítő tehát az eredmény egy viszonylag hosszú eljárást követően jelentős költségekkel. Értem, hogy az állampolgárság ma már nem illetőségi tényező, mert EU állampolgárnak lenni vonzó és divatos. A nemzetiség kérdése, mint hogyha háttérbe kerülne. És Értem, hogy ezért az állampolgárságnak nincs olyan nagy jelentősége, de talán mégis, és ez mm, javíthatna talán, hogyha mégis egy olyan illetőségi tényezőt e, találnánk, amely nem tényekre alap, alapul. Ha a tartózkodási helyet akarjuk definiálni, akkor megint csak tényekre, tényekre jutunk, amiket bizonyítani kell. És ami jelenleg Európában igenis jelentős probléma az az, hogy a szokásos tartózkodási hely minden e, tagállamban különböző értelmezést kap. Európában egységes e, illetőségi tényezőre van szükség, amely a jogállamisághoz kapcsolódik, és amelyet az Európai Bíróság értelmez. E, nem pedig olyan elemre, amelyre a nehéz felvételi eljárásban lehet csak megállapítani. Hogyha egy ilyen illetőségi tényezőt találnánk, amely ugyanolyan stabil jogbiztonságot ad és gyors tisztázást tesz lehetővé, akkor lényegesen előrelépnénk. Hogyha nem ilyen könnyű ezt az illetőségi pontot megtalálni, tényezőt megtalálni, akkor előzetesen azt javasolnám, hogy a nemzeti jogrendek illetőségi tényezőjénél maradnánk, addig, amíg ezt a nagy nagyon stabil tényezőt meg nem találnánk. Köszönöm. Ja, Dank, Frau... Köszönöm szépen dr. Söger asszonynak. Gyorsan tovább is adom a szót Rita Lipieniemi asszonynak, aki a Finn ügyvédi kamara elnöke. Parancsoljon. Tisztelt elnök úr! Meg szeretném köszönni a meghívást. És azt, hogy most a téma kapcsán elmondhatom véleményemet. Az öröklés tekintetében néhány gyakorlati példát szeretnék elmondani, és ezek kapcsán néhány konkrét problémát felvetni. Ami a joghatóság kérdését illeti, a finn jog szerint általában egyezünk a többséggel, de az egyes tagállamok mégiscsak másképp értelmezik valóban, hogy itt elhangzott a szokásos lakhely kérdését, tartózkodáshely kérdését. Például a Finországban lakók közül sokaknak van más tagállamban is szokásos tartózkodási helye. És ezért pontosítani kellene ezt a definíciót, hogy ez mit is jelent a szokásos tartózkodási hely. A joghatóság megválasztásának lehetősége az persze jó dolog, ezt lehetővé kell tenni. Azok a szabályok, amelyek szerint a, annak a tagállamnak a jogrendje alkalmazandó, ahol az elhunyt utoljára szokásosan tartózkodott, ez is jó alapvetés, a kiinduló pont, de sok kivétel merül föl e szabály alól. Mi éppen ezért öt éves tartózkodást írunk elő, akkor tekinthető szokásos tartózkodás helynek Finnország, hogyha illető egyébként nem finn állampolgár, hogyha öt éve már nálunk lakik. Néha adódnak olyan helyzetek, ahol a, az örökhagyó akarata ellenére történik meg az öröklött javak szétosztása. Például házasztási viszony esetén lehet választani joghatóságot, de sokan ezt nem is tudják. Tíz Tehát a legtöbb ember sem a eredeti hazája, sem a vendégország jogával nincs tisztában, sincs tisztában. és néha éppen ezért a végrendelet érvényességét a bíróság kénytelen eldönteni. Valamelyik joghatóság alapján kénytelen eldönteni, mert a felek nem tesznek javaslatot a joghatóságra. És ráadásul ugye különbözőek ezek a jogrendek. Ez az európai szabályozás tágabb területet szabályoz, mint ami finn örökösödési jogunk. Ha az anyagi jogokról beszélünk, és az ehhez kapcsolódó problémákról, akkor a szokásos tartózkodási hely megint másképp ö, vetődik föl, az európai szabály szerint, mint hogyha a finn szabály szerint nézzük. Ez a rendelettervezet egyelőre nyitva hagyja, hogy hogy ki dönti el a, a joghatóságot, illetve ha gond adódik, akkor vagyonkezelőt jelöl ki, aki választhatja egy másik tagállam jogát is, hogyha itt határokon átnyúló örökösödési ügyletről van szó. De ez megint csak újabb problémákat vet föl, eljárási problémákat például, hogyha az eljárást egy másik tagállam joga szerint kell lefolytatni. Finországban gyakran merül föl a kérdés, hogy mit ismerünk el, melyik más ország jogát ismerjük el, és melyiket vagyunk hajlandók végrehajtani magunk is. Az végrendeletekhez kötődő eljárásokban két tanú jelenlétét írja elő a finn jog a végrendelkező mellett, és ha perre kerül sor, akkor általában a felperes ügyvédje a vagyon felosztásával megbízott személy. Ugyanakkor más tagállamokban nem hivatalos végrendeleteket is elismerhetnek végrendeletként, ahol ugye nem volt két tanú. és ezért mi gyakran szembesülünk azzal a döntési kényszerrel, hogy el kell fogadnunk más tagállam szerint érvényes okiratokat érvényesként. Köszönöm szépen Lépényi asszonynak. Most pedig kérem a kollégákat, hogy tegyenek föl kérdéseket. Legyen mondjuk egy kör most, Zűsz úrnak sajnos el kell mennie, mert indul a gépe. Úgyhogy először hozzá gyorsan. Lichtenberger asszony. Olyan kérdést szeretnék föltenni, amely kivételesen regionális érdekekkel kapcsolatos. Ausztria és Olaszország között Dél-Tirolra vonatkozóan saját eh, szabályok érvényesek ezeket feloldaná az új európai szabályozás, mert legspecialistnak minősülne? És akkor az osztrák lenne érvényes attól kezdve? További kérdések Zűsz úrhoz először, a kollégák részéről. Nekem is lenne egy kérdésem. De nekem az ír előadónkhoz. Sajnos csak tolmásolásban hallottam, amit mondott. A szokásos tartózkodási hely és a szokásos lakóhely ugyebár nem egyezik meg az angol nyelven. Kifejteni ezt nekünk, hogy mi a különbség? Ugye itt a domicile szó az eredeti. Wallis asszony, köszönöm valamennyi meghívottunknak, hogy nagyon izgalmas előadásokkal lettek meg minket és beindították a gondolkodást erről a bonyolult kérdésről. Mindenki jó dolognak tartaná az európai szabályozást, de mindenki hamarosan, gyorsan akadályokba ütközik. Én is az angol ír kérdésre szeretnék visszatérni a clawback klauzulára és az élet az együttélés során adott ajándékok beszámíthatóságára. Az osztrák rendelkezéshez hasonlóan Angliában, Írországban is úgy szabályozzák az ajándékok kérdését, hogy azt az évet veszik figyelembe, amikor az ajándékozás történt, vagy pedig az utolsó tartózkodási helyet. Azt hiszem, ez is jó kérdés. Van még valakinek a kollégák részéről kérdés? Akkor engedjék meg, hogy Kurzsupatri asszonyhoz és Schäuble doktor asszony az lenne még kérdésem a köteles rész tekintetében. Ha jól látom, a probléma mellett sok lehetőség is van. Például egy francia állampolgár, ha mondjuk az Egyesült Királyságban fekteti be pénzét, ingatlant vesz, akkor francia vagy angol jog szerint történik a hagyatékozás, és mindkét országban ugyan van ilyen köteles rész, de Franciaország a francia szabályok szerint az örökös jóval rosszabbul járna, hiszen a kivitte a vagyont az örökhagyó. <clears throat> Az első kérdést ki is kapta? Lajsz professzor asszony. Leinen professzor asszony. Az első a kétoldalú kapcsolatokra vonatkozott osztrák és Ausztria és Olaszország között. Igen, szerintem, ha az európai rendelettervezet megvalósul, akkor ez felfüggesztődik, és ugyanígy más kétoldalú megállapodások is. Nem hinném, hogy arra törekedne az európai jogalkotás, hogy újabb típusú kétoldalú megállapodások születjenek. Ami a domicile és a tartózkodás különbségét illeti, néha egybe eshet a kettő, áttérek angolra, mivel a kérdező és angolul kérdezett. A domicile ügyét például egy kanadai bíróság úgy ítélte meg, hogy 23 oldalban kellett indokolnia, hogy mit tekint domicile-nak. De szerintem a különbség az, hogy a valahol hosszú távon való letelepedés intencióját kell bizonyítani. De ez nehéz, nehezen bizonyítható, mert valakinek a szándékai ugye nehezen bizonyíthatóak, és a gyakran elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy ezt a permanens aspektusát a dolognak vizsgáljuk, tehát hogy mennyi ideig tartózkodik valaki valahol. Ha valaki másfél évente munkahelyet vált és másik országba költözik, akkor is van általában egy olyan hely, ahova úgymond vissza szeretne költözni, ahova visszamegy, és ezt lehetne talán definiálni állandó tartózkodási helyként. Igazuk van, valóban a házasság alatt adott ajándék az örökléskor beszámítható, és megint csak a jogválasztástól múlik, hogy hogyan. A választott jogrend azonban csak akkor alkalmazható, hogyha maga az örökhagyó is már rendelkezett arról, hogy melyik jog szerint kívánja elszámolni az általa adott ajándékot. Köszönjük. Gurzsi Patriasszony, parancsolj. Ha jól értettem, egy francia állampolgárról beszélt, aki Angliában kapott ingatlant a mai napon, hogyha nincsen rendelet, a francia jog nem foglalkozik az angliai ingatlannal. Egyszerűen ignorálja az angol jogot alkalmazzák. Ellenben, hogyha a rendeletet elfogadják, akkor a szokásos lakóhely eh, szerinti szabály alkalmazandó az angol ingatlanra. Ha a 21. cikkel eh, az angol eh, jog szerint meg kell vizsgálni, hogy hogyan jutott hozzá. Ez egy egyszerűsítés, de nem is egyszerűsítés, mert ha elfogadják a rendeletet, akkor kettős törvényt kell egymás után alkalmazni. vielen Dank. Köszönöm. A, a köteles részekkel kapcsolatban azt hangzott el, hogy nem harmonizálta már a rendszer ma is. Annyiban igen, hogy Európa szerte van köteles részhez hasonló rendelkezés, még az Egyesült Királyságban is, ott legalább ott ö, egyfajta tartási kötelezettség keretén belül fogalmaznak meg hasonlót. Tehát ebben a tekintetben hasonlók az európai jogrendek, és egyébként pont a köteles rész kapcsán fonódik össze nagyon az anyagi jog a családi joggal. És ebben viszont már különbözőek a tagállamok, hogy az anyagi jognak vagy a családi jognak adják az elsőséget. Szerintem a kérdést inkább úgy kéne felvetni, hogy pont azért, mert ez családjogi motiváltságú kérdés, nem kéne ezt kivenni az európai rendelettervezet hatájából. Itt a 22-es szikben például arról van szó, hogyha vállalkozásban mentek át bizonyos anyagi javak, akkor ezek is kimaradnak az örökítésből. És valahogy hasonlóképpen lehetne a kötelező részre vonatkozó különbözőségeket is, azáltal, hogy kivesszük őket az európai szabályból rendezni. Kicsit késésben vagyunk, köszönöm szépen valamennyi előadónknak, szakértőinknek az elmondottakat, nagyon érdekesek voltak ezek az előadások, és köszönjük a, az írásos anyagokat is, és azt különösen, hogy nem csak problémákat mondtak el nekünk, hanem sok javaslatot is tettek arra, problémánk van elég nekünk is, hanem válaszokat is, javaslatokat is tettek arra vonatkozóan, hogy mit lehetne csinálni. <clears throat> Kiderült, hogy nem olyan egyszerűek ezek a problémák, és meggyőződésem, hogy egy európai szabályozással azért lehetne csökkenteni a problémák számát, miközben azt is elismerem, hogy megszüntetni a problémákat nem lehet. egy biztos, hogy nem csak az angol száz jogban, hanem a kontinentális országok jogában, a nemzetközi ö, vagyon jogban, és gyakran ö, a bíró dönthet. És ezzel nincsen bajom, hogy akár ö, az európai ö, határokon átnyúló ügyekben, akár az Európai Bíróságnak kell megadni a végső döntés jogát,